kedves kollégák folytatjuk az ülésünket a következő napirendi ponttal ami nem más mint egy szóbeli választ igénylő kérdés a légijáratok globális nyomon követését lehetővé tevő rendszerek műholdas technológiájának fejlesztése. ez a tárgya a következő vitának elsőként krehmer képviselő úrnak adom meg a szót a szóbeli kérdés szerzőjének. mr. Kramer, you have the floor. Biztos asszony, hölgyeim és uraim! A közlekedési bizottság nevében szeretném bemutatni a szóbeli